hogy hányan voltak mellette és ellene, hányan tartózkodtak. E, ezt szeretnék e, így, de sajnos ezt nem tudjuk megtenni mindig. Most akkor rátérünk a szavazásra, a Coelho jelentésről. Az útlevelekben és útiokmányokban alkalmazott biztonsági jellemzők és biometrikus elemek. A szóbeli módosítást visszavonták, rátérünk az egyesre mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A teljes megváltozatott javaslat mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most rátérünk a név szerinti szavazásra, a jogakotási állásorolásra, megintem a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 594 igen, 51 nem, 37 tartózkodás. Nos, gratulálunk a jelentés készítőjének. Sperúni úr, tessék! Az eljárással kapcsolatban lenne egy megjegyzésem. Azt mondta, hogy az újságírók kérésére, ez egy nagyon tiszteltreméltó méltó dolog, és most egy emiatt minden szavazást meg, meg fogja említeni, a, hogy hány szavazat volt, de hát mi most nem uh, újságírók vagyunk, itt a parlamentről van szó. Ha valóban ez így van, akkor az rendben, de hát az újságírók is el tudják olvasni, mi van a kivetítőn. hogyha valaki, ha, és ha valaki pedig süket, annak problémája lesz a felolvasása. Elnök, hogyha személyesen mondhatok valamit eh, itt az újságírók munkájáról, annyit mondanék, hogy ez egy indítvány, amely az elnökséghez érkezett, és úgy gondolom, én úgy gondolom személyesen, hogy ezt a, megtehetem, de hogyha az elnökség részéről ezt majd ismételten megmutatjuk a következő ülésen. Tessék, Macmillan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek Közperóni úr álláspontjával. Felismerem azt, hogy milyen nehéz helyzetben van, de azt javasolnám, hogy igaza van, a kijelzőkön minden szavazás rajta van. Azt most minden módosítónak az eleményét felolvassuk, az nagyon-nagyon hosszas lenne, főleg egy ilyen napon, mint a mai. Ezért azt javasolnám, hogy ezt jutassa el az illetékes szakbizottsághoz, és majd ott ezzel foglalkozunk. Az elfogadható szerintem az egész parlament számára. Elnök. Már elmondtam, hogy az elnökség a témával ismételten foglalkozni fog, annak érdekében, hogy egy végleges választ találjon. A napirend értelmében a Lambsdorff jelentésről fogunk szavazni, a védelem és a biztonság területéhez kapcsolódó közbeszerzések a címe. Első blokk következik. Ki van mellette? Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Rátérünk a második az okafogyottá válik, és így rátérünk a teljes megváltoztatott javaslatra mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig név szerint szavazunk a jogalkotási állásorolásra, megnyitom a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 597 igen. Gratulálok a jelentés készítőjének. Igen, tessék, mondja az elnök. Gondom volt a szavazógéppel, kérhetnék ide egy technikust. Elnök, igen, a technikus azonnal a 299-es székhez megy. Schlüter jelentés következik a veszélyes anyagok és készítmények témájában. Itt is eh, van egy első blokk, ki van mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, a kettes eh, blokk okafogyottá vált, a teljes megváltoztatott javaslat mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, és eh, most rátérünk a népszerinti szavazásra, jogkotási állásolásra, mentem a szavazást. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 674 szavazattal. Gratulálok a jelentés készítőjének. Most rátérünk a Figueredo jelentésre. A Nemzetközi Munkahogyi Szervezet 2007-es évi halászati munkaegyő egyezményének megerősítésére való felhatalmazás. Egy szavazás van itt a jogalkotási állásorolása kapcsolatban, mint a szavazást. Lezárom a szavazást. 671 igen szavazat, elfogadtuk, gratulálunk a jelentés készítőjének. Most rátérünk a Katánia jelentésre, az alapvető jog helyzet az Európai Unióban. 2007-2008-ban. Az eredeti tízes szövegről szavazunk, mellette ellenállt tartózkodik, elfogadtuk. Visszavonták a hármast, rátérünk a 31-es módosítóra mellette, ellene tartózkodik, el, elutasítottuk, Ötös módosító. Ki van mellette? Ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Eredeti szöveg 17-es pontja. Két részben. Első rész ki van mellette? Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene ezt elektronikusan meg kell néznünk megnyitom az elektronikus szavazást a 17-es pont második részéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 346 igen, 332 nem szavazat. Ugye a második részt is elfogadtuk. Rátérünk az eredeti szöveg 18-as frontjára, itt is két részben, első rész mellette, ellene tartozkodik elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartozkodik elfogadtuk. A 19-es a kapcsolatban különszavazás mellettem ellene tartózkodik, elutasítottuk. 21-es bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as, 32-es módosítás mellette 27-es ponttal ellene tartózkodik, Igen, akkor ezt nézzük meg. Elektronikusan 32-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 382 szavazattal, 303 ellenszavazattal. 33-as mellette ellene tartózkodik elutasítottuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. A 30-as ponttal kapcsolatban az eredeti szövegben öt részben kell szavaznunk. Első rész mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene. Ezt nézzük meg elektronikusan. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Harmadik rész, 30-as pont. Lezárom a szavazást. 433 igen szavazat, elfogadtuk. A negyedik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az ötödik rész mellette ellene tartózkodik, ezt is elfogadtuk. A 47-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 31-es ponttal kapcsolatban Két részben szavazás név szerint. Első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 621 szavazattal elfogadtuk második részt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 598 szavazattal elfogadtuk, így a teljes bekezdést elfogadtuk, és rátérünk a 18-as módosítóra mellette. Ellenáll tartózkodik, elutasítottuk. 32-es pont. Az eredeti szövegben két részben. Első rész. Itt van egy szóbeli módosító. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, ez csak azért, hogy kiegészítsük a szöveget ebben a módosítóban, és ez azzal foglalkozik, hogy a következő szavakat beleélesztjük, azzal a, az, azután, hogy eh, december 12-e után, és eh, december, 2008. december 4-e és 17-én. Ez azért, mert voltak bírósági döntések később decemberben, és nem lenne korrekt az, hogyha a 2006-os döntést a későbbi bírósági döntés nélkül említenénk meg. Köszönöm szépen. Elnök, úgy gondolom, hogy ez világos volt, amit elmondtak. Itt szóbeli módosítóként az első részben van ezzel kapcsolatban kifogás, nincs. Akkor rátérünk az első rész szavazására beleértve a szóbeli módosítást is, ki van mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész az eredeti szövegben, mellette ellene tartózkodik. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de inkább nézzük meg a második részt, ellenőrizzük elektronikusan, megintem a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 368 ellenszavazattal és 237 igen szavazattal. Nos, akkor rátérünk a 19-es módosítóra mellette. Ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Most akkor szavazunk részen, külön szavazásban a 36-os pontról mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 25-ös módosító. Ez egy név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Igen, tessék. Tisztelt elnök úr, a szavazólistám szerint úgy tűnik, hogy a 35-ös bekezdést visszavonták. Meg kell egyetlen erről szavaznunk. È stato, eh, onorevole, è stato ritirato l'emendamento 8. E quindi... A 8-as módosítást vonták vissza, ezért a 36-osról nem is lehet szavazni. És így rátérünk arra, amit az előbb kezdtünk el, a 25-ös módosítóra, 38-as pont, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 366 Ellen szavazattal, 299 igen szavazat ellenében. A 43-as mellette ellenállt tartózkodik, elfogadtuk, és most rátérünk. Prego, onorevole. Tessék? Úgy tűnik, hogy az egyik nyelven nincsen tolmácsolás, mondják az elnöknek. Tehát nincsen tolmácsolás? kérdezi az elnök. Nem működik a tolmácsolás? kérdezi az elnök a felszólalótól. Sajnos nem halljuk, hogy pontosan miről van szó. Köszönöm szépen, mondja angolul is elnök úr. Mindenesetre meg kell oldanunk a problémát, mondja angol az olasz elnök úr, hát egy nyelv, ha nem működik, az nem, nem elfogadható. Most pedig folytassuk. A 45-ös bekezdés, eredeti szöveg ki van mellette? Mi a probléma? Hol a probléma? kérdezi ismételten az elnök úr. Tehát, ha megengedik, szeretném megérteni, hogy mi zajlik itt. A 40-est elfogadtuk, a 43-as módosítót elfogadtuk, éppen ezért nem kell a teljes bekezdésről szavazni, és részenkénti szavazás sem kell végrehajtani, hiszen a 43-as elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy most jön a 45-ös. Még egyszer. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig nézzük meg a 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig ellenőrizzük jó a 35-öst a 49-es bekezdése kapcsolatban. A szavazást megnyitom. Szavazás bezárom. 452 igen szavazat, 211 nem. Ezzel a módosítót elfogadtuk. Most pedig az 51-es bekezdést nézzük meg. Az eredeti szövegről öt részben szavazunk. Első rész. 51 per 1. A szavazás bezárom. 619 igennel elfogadva, kettes rész mellette, itt a nyit, megnyitottam a szavazást. A szavazás bezárom. 344 szavazattal, 323 nemmel elfogadva. Hármas rész. A szavazás bezárom. 627 igen. Negyedik rész. A szavazás bezárom. 569-en igennel szavaztak, így elfogadtuk. Most pedig az utolsó, az ötös részről nyitom meg a szavazást. A szavazást bezárom. Nos, 367 igennel elfogadtuk az egész szöveget. Elfogadtuk az 51-es bekezdést tehát. Most pedig nézzük meg a következő a 50-es módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig nézzük meg. Nézzük az egész 55-ös bekezdést. Az eredeti szöveg három részben. 3, 1, 55 per 1, mellette ellene tartózkodás, elfogadva, 5, a kettes rész mellette ellene tartózkodás, Hármas rész, mellette a tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig nézzük a 21-es módosított mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Akkor nézzük meg az eredeti szöveget. Két részben. Mindkét részről név szerint szavazunk. Az egyesről megnyitom a szavazást. Szavazás bezárom. 651 igennel elfogadtuk a kettes rész. A szavazás bezárom. Ezt a részt is elfogadtuk, 427 igennel. Most pedig a 27-es módosító mellett ki van, ellene, Tartozkodás elutasítva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az eredeti szövegről szavazunk. Az két részben, a 62-es bekezdés első része mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes rész. népszerinti szerinti szavazás lesz róla. A szavazást megnyitom. Szavazás bezárom. 437 igen, elfogadva. Most pedig két részben szavazunk a 65-ös bekezésről. Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 71-es bekezdésről részenként mellette, ellene tartózkodás Elfogadva. 29-es módosítóról név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást bezárom. Elfogadtuk 367 igennel. Most pedig 30-as módosítóról név szerinti szavazás, a szavazás megnyitom. A szavazás bezárom. 591 igennel elfogadtuk. Most pedig az 53-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg 73-as bekezdés. Elnézést, mi a probléma? Ellenőrizni szeretné? Jó, rendben. Tehát a 73-as bekezdés 53-as módosítóról megnyitom a szavazást. szavazás bezárom. 317 igen, 353 nem. Tehát elutasítva az eredeti szöveg első része mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodás, a második részt is elfogadtuk. Most pedig nézzük meg a 54-es módosítót. Név szerint szavazunk róla, a szavazást megnyitom. szavazás bezárom. Elutasítva, méghozzá 403 nemmel. Most a 22-es módosító, a 76-os bekezdésről név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást bezárom. Elutasítva 401 nemmel. 56-os módosító mellette, ellenem tartózkodás elutasítva. Most pedig nézzük meg a 78-as bekezdést mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 14-es módosító mellette, ellenem tartózkodás elutasítva. 57-es módosítók mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 36-os mellette, ellene, tartózkodás azt hiszem, hogy elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Van, aki talán nem elég magasra emelte a kezét, most hát akkor nézzük meg a 36-os módosítót. A szavazás bezárom. Elfogadtuk méghozzá 404 igen szavazattal. Ezzel az 58-as módosító okafogyottá válik, és nem kell az eredeti szövegről sem szavaznunk. Így rátérhetünk a 44-es módosítóra mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most pedig szavazunk az eredeti szövegről, a 90-es bekezdésről két részben. Első rész mellette, ellene tartozkodás elfogadva, a második rész mellette, ellene tartozkodás elfogadtuk a második rész és most pedig nézzük meg a 38-as mellette, ellene tartozkodás elutasítva. Most pedig szavazzunk az eredeti szöveg részről három részben, első mellette, ellentartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Harmadik rész. Azt mondják nekem, hogy arról is szavazunk kell mellette, ellene tartózkodás. Elfogadva. Nos, az eredeti szöveg 93-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kontrária. 94-es mellette, ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. 100-as rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 45-ös módosító. Név szerint szavazunk, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk 379 nem szavazattal, 296 igen szavazat mellett. Úgyhogy az egész bekezdést nézzük megint. Név szerint szavazunk 103-as módosító parancsoljanak. Szavazást lezártam. Elfogadtuk 396 igen szavazattal. 104-es pont a következő. Az egész bekezdésről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-ös a következő mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es módosító a következő, a 107-es ponthoz tessék, ellene tartózkodás elutasítottuk. Az eredeti szövegről szavazunk, a 107-es pont eredeti szövegéről hat részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatodik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Gratulálunk, ez igazán jó kis torna gyakorlat. 108-as a következő mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 111-es pont, 39-es módosítónál tartunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Következő a 120-as rész, eredeti szöveg, két részben. Nézzük. Első rész mellette, ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 24-es módosító következő. Hát, ez egy kicsit későn érkezett módosító, illetve az az indítvány, hogy név szerint szavazzunk, ez nem szerepel a szavazási listán, de mégis kérem, hogy így szavazzunk, tehát név szerint. Úgy látom, hogy nem ellenkeznek, tehát név szerint a 24-esről szavazzunk. Tessék, megnyitottam a szavazást. lezárva, elutasítottuk. 531 nem szavazott, 101 igen ellenében. 60-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg, 149-es eredeti, két részben, első rész, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Itt az eredmény, elfogadtuk 640 igennel. Második rész, nézzük, ezt is megnyitottam. Lezártam a szavazást. 334 igen, és elfogadtuk ezzel. Az eredeti szöveg 157-es pont, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész el, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es módosító a következő mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62-es módosító a 159-es ponthoz mellette ellene tartózkodás elutasítva, és ez azt jelenti, hogy az eredeti szövegről kell szavaznunk két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Tessék! A 166-os pont vonatkozásában az eredeti angol szöveg az irányadó, hiszen a fordítások egyszerűen módosítják az eredeti tartalmat, az eredeti jelentést. Nem akarok most itt részletesbe, részletekbe bocsátkozni, de az angol szöveg az irányadó. Köszönöm szépen, hogy emlékeztetett erre, mondja az elnök. Folytatjuk akkor. Kell erről is szavaznunk, de az eredeti szövegről is. Tehát mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor meg is érkeztünk a 166-os ponthoz, tehát az angol szöveg az irányodó, kedves kollégák. 166-osról név szerint szavazunk, megnyitottam a szavazást. Lezárva a szavazás. Az eredmény 374, igen, ezzel elfogadva. Most pedig név szerint szavazunk az ilyen formában módosított állásfoglalásról. Megnyitottam a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárva. 401 igen, 220 nem. Ezzel az állásfoglalás elfogadásra került. Gratulálunk a jelentés készítőjének. Procediamo adesso a votare sulla proposta di risoluzione della Commissione per l'occupazione. Ezzel pedig akkor tovább lépünk és a tengerészeti munkagyi egyezményről szavazunk, 2006. évi egyezmény, meg tanult volt a jelentés készítője, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás, elutasítva, kettes módosító mellette, ellene tartózkodás, elutasítva, hármas módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Akkor név szerint szavazunk az állásfoglalásról. Megnyitottam a szavazást. Votazione chiusa. Lezártam. 646 igen, és ezzel elfogadva gratulálunk a jelentés készítőjének. Következő az Andrikéne jelentés, az ENSZ emberi jogi tanácsának és az EU szerepének alakulása című jelentéséhez. Első blokk 1-től 7-ig a jelentés készítője nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A teljes állásfoglalásról szavazunk név szerint, megnyitottam a szavazást. Szavazás még zajlik. Mindjárt lezárom. Mi rendő. Vála. Hát nem tudom, hogy ma még befejezzük-e. Votazione chiusa. No, akkor most lezártam a szavazást. 629 igen. Ezzel elfogadva. Gratulálunk a jelentés készítőjének. Kappától jelentés az utolsó. A parlament, a tanács és a bizottság dokumentumának nyilvánosság általi hozzáféréséről. Az eredeti szöveg 2.3 részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Külön szavazunk a negyedik pontról, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ötös szövegről szavazunk két részben, hat részben, bocsánat, első rész, mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk, harmadik rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös mellette, ellene tartózkodás. Szeretnénk, hogyha ellenőrizni? Jó, na, akkor négyes rész. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitottam a szavazást. Votazione chiusa. Lezárva. 374 igen, ezzel elfogadva. Ötödik rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatodik rész mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Ezzel az egész bekezdést elfogadtuk, és az ötös ponthoz jutottunk el, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes pont mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es pont, negyedik, mellette ellene tartózkodás. Jó, 13-as, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es, mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as, a következő mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hát, itt lehet, hogy hibáztam. Nézzük meg, ellenőrizzük a 19-es elektronikusan, megnyitottam a szavazást. La votazione è chiusa. Szavazás lezárva. 176 igen, 421 nem. Elutasítva. Hmm, egyértelműen elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. F preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Az állásfoglalás egésze a következő, erről név szerint szavazunk, tessék. Szavazás lezárva. 355 igen, 195 nem, elfogadva, és gratulálunk a jelentős készítőjének. Ezzel, kedves kollégák, végeztünk a szavazással. Amíg elhagyják a termet, azért elkezdjük már a szavazatok magyarázatát. Allora, relazione Coelho. Nos, akkor a Coelho jelentéssel kapcsolatban. Pilke úr A jelentés mellett szavaztam, mert ez a gyerekek biztonságának érdekében itt reformot követelünk, plusz intézkedéseket szeretnénk az útlevelek tekintetében, tehát összességében